Az elnök. Jó reggelt kívánok. Megnyitom a mai plenáris ülés. amire mindenkinek jó napja lesz. A első pont a napirendünkön a Hautala jelentés éves 2000